Okay, good evening, colleagues. Um... Jó estét kívánok, kedves kollégák! Mindenek előtt a napi rendet fogadjuk el, hogyha nincs ellenvetésük, akkor elfogadottnak tekintjük. Nyelvi rendszerről sajnos horvát, cseh, máltai, lett, litván, dán, észt, szlovén és ír nyelven nem lesz ma tolmácsolás. a december 21-22-i és a május 9-i ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban, hogyha nincs ellenvetésük, akkor e jegyzőkönyvek elfogadottnak tekintendők. Hogyha mindenki elhelyezkedett, akkor következhet a szavazás. Mrs. Albiol, do you, do you have... Albiol asszony, ügyrendi kérdés? Igen. Tessék. Nincs nálam a szavazókártyám. Utánam hozzák, de addig, ha megengedik, akkor kézzel kezdeném a szavazást. mivel azonnal szavaznunk kell, kérem, hogy kézzel jelezze a szavazatát, amennyiben ez rendben van az ön számára. Hadd ellenőrizzük, hogy mindenkinek megvan a szavazókártyája a kollégák közül. Nincs olyan, aki otthon felejtette. Akkor elkezdhetjük a szavazást. Albiol asszony kézzel, kézfeltartással fog szavazni. Jó? Kedves kollégák, négyes pont, Európai Határőrség és Partőrség, Artis Publics, az intézményközi tárgyalásokon megállapodott szövegről szavazunk, kedves kollégák. Átmeneti megállapodás sikerült elérni mm, az egyeztetésen június 21-én és ezt hagyjuk most jóvá a 73 per 5-ös szabály értelmében. Most röviden átadom az előadónak, Pabrik Szúrnak a szót, aztán szavazunk. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani minden egyes árnyék előadónak. Nagyon konstruktív munkát végeztünk ebben az ügyben, majdnem négy hónapig dolgoztunk együtt, és úgy gondolom, hogy a a dokumentumok értelmében létrejövő ügynökség komoly áttörést fog jelenteni, és ez nem politikai nyilatkozat, amit most teszek, mert úgy gondolom, hogy néhány mérföld, néhány méter biztonságosabbá válik az Európai Unióban, a határokat jobban tudjuk majd ellenőrizni, és úgy gondolom, hogy ha valaki az Európai Parlament hatékonyságában kételkedik, akkor kérem, hogy küldjék el eh, hozzám, illetve az árnyék előadó társaimhoz. Köszönöm szépen, Pabrik úr. Szóval, kedves kollégák, hogyha elfogadjuk ezt a szöveget, akkor az a plenárisra kerül, és ezen a plenárison szavaznak is még róla, akkor mm, elektronikus egyetlen szavazással hagyjuk jóvá. Megnyitom a szavazást, kedves kollégák! Has everyone voted? Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 38 igen, 9 nem eh, szavazattal és két tartózkodással elfogadtuk a jelentést. Gratulálunk Pabrik úrnak. Mindazoknak a kollégáknak szeretnék köszönetet mondani, akik foglalkoztak ezzel az ügyel, nagyon gyors munkát végeztek, köszönöm szépen. Ötös pont a terrorizmus elleni küzdelem és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló tanácsi kerethatározat felváltása. Monika Holmájer az előadó, és az jelentés tervezetről szavazunk most. Hadd kérdezzem meg, hogy az előadó kíván-e szólni? Nem. Nem kíván. Rendben, köszönöm. Még annyit szeretnék közölni, hogy az ECR ma délelőtt a 80-as módosítóról név szerinti szavazást kért, a 208-as szabály értelmében ez 15 képviselőnek kell támogatnia. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e 15 képviselő itt a bizottságban, akik támogatják a név szerinti szavazást, kérem készfeltartással jelezzék, hogyha igen. Kérem, tegyék fel a kezüket, mi pedig számolunk. Keep your hands up. Kérem, még mindig tartsák fel a kezüket, magasabbra. Okay, so we will vote, take a roll call vote. Jó, rendben van, akkor a 80-as módosítóról név szerint szavazunk majd. Akkor kezdjük el a szavazást. Az egyes bekezdéssel kezdjük. A 205-ös módosítóval megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadásra kerül. 11-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Ez egy név szerinti szavazás az EPP kérése értelmében. Most lezárom a szavazást. Elnézést, most zárom le a szavazást, kollégák. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum. Megint csak népszerinti szavazást kért itt az EPP. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadásra került. 207-es módosító, megnyitom. The vote is closed. Szavazást lezárom, elutasítottuk. 211-es módosító. Megnyitom a szavazást. Elnézést. 209-es módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 211-es módosító. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasításra került. 210-es módosító. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasításra került. 212-es módosító. Első rész. Szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasításra került. 212-es második részéről megnyitom a szavazást. Kedves kollégák, a szocialisták egyel többen vannak a kelleténél. Kérem, intézkedjenek! most, hogy Fajon asszony is besietett. Okay, the vote closed, and that is rejected. Lezárom, és elutasításra került. Okay. Sorry, colleagues, let's move on now. More... Elnézést, gyorsan haladjunk tovább. 213-as módosító, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasításra nem, elfogadásra került, helyesbít az elnök. 214-es módosító. Megnyitom a szavazást. Monica, can you take your, can you take your name badge off? That's it, thanks. Lezárom a szavazást. Elutasításra került. 215-ös megnyitom. Kedves kollégák, most az EPP-nek van egyel több szavazata. Most lezárom a szavazást. Elutasításra került. 216-os. Megnyitom a szavazást. A szavazást most lezárom. Elutasításra került. 218, 219, 222, ezek megegyeznek, egyszerre szavazunk róluk, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 2023 as név szerinti szavazás az EPP kérésére, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasításra kerül. 2024 es módosító. Megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. Elutasításra került 225-ös, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 226-os módosító, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom elutasításra került. 227-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 228-as az EPP kérésére és a zöldek kérésére név szerinti szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást elutasításra került. 229 az EPP kérésére név szerinti szavazás megnyitom. Lezárom a szavazást, elutasításra került. 29-es módosító. Az EPP kérésére név szerinti szavazás megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasításra kerül. 230-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadásra került. 231-es az EPP kérésére név szerint. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadásra került 232-es az EPP kérésére név szerint. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadásra kerül. 233-as. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadásra került. 30-as módosító név szerinti szavazással az LPP kérésére megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasításra került. 234-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasításra került. 239-es módosító az EPP kérésére név szerinti szavazással megnyitom. Lezárom elfogadásra került. 237-es a zöldek kérésére népszerinti szavazással megnyitom. Lezárom. Rejected. It's carried, sorry. Elfogadtuk. Peace. 241-es, megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 243-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 5-ös kompromisszum következik néppárt kérésére név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum név szerint néppárt kérésére részenként. A zöldek érték a részenként, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 261-es módosító, megnyitom a szavazást. Elnézést mondja azért, szólnak az elnöknek, hogy a második részről is kellene a hatos kompromisszumnak szavazni. Második részre megnyitom a szavazást. Elnézést, a Brexit kicsit megzavart. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 261-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 262-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 263-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 264-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 266-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítva. 267-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 268-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es kompromisszum részenként a zöldek kérdésére és néppárt kérdésére név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást az első részre. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum, első rész, név szerint a néppárt kérésére, részenként a zöldek kérésére. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második részre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást, ugyancsak néppárt kérésre, név szerint zöldek kérésére részenként. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum néppárt kérésére név szerint. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 289-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 35-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, néppárt kérésére név, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, zöldek és néppárt kérésére név szerint első részre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Második részre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Három 103-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogad, elutasítva, javítja az elnök. 302-es, e, e, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 305-ös e, módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 307-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmincnyolcas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. kilences módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es módosító, név szerint a néppárt kérésére megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as kompromisszum. Név szerinti szavazást kért a néppárt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 340-es módosító, megnyitom a szavazást. kedves kollégák, ugyanaz, mint a 344-es, hogyha ezt elfogadják, akkor ugyanott vagyunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 341-esre. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 342-esre megnyitom a szavazást Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 343-asra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 344-esre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 345-ös, 346-os, 347-es, 348-asban blogban szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 349-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 350-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Negyven ötös módosító és a Lezárom a szavazást elfogadtuk. 352-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 353-asra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 354-esre megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 355-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 356-os, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 357-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 358-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 359-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kilences es kompromisszum név szerint a néppárt kérésére megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 364-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 371-es, 372-es, 371-es név szerinti szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 372-es, megnyitom. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 376-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 397-es, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 419-es, ami ugyanaz, mint a 403 asa név szerint kérte a, nép, a néppárt, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 422-es, 23-as, 26-os és 26-os egyben blogban lezárom. Elutasítva. Lezárom. Elfogadtuk 47-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 48-as, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 49-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hát 431-es, 433-as azonosak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 433-as megnyitom. Elnézést, kollégák, a 432-es az kiesik, és a, a 430-asról szavazunk, megnyitom a szavazást, a másikat pedig töröljük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 435 ös 437-es azonosak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 438-as név szerint néppárt kérésére megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 56-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 57-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 58-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 60-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Egyes kompromisszum, név szerint, néppárt kérésére megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 65-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 69-es, megnyitom a szavazást. 69-es. Lezárom. Elutasítva. 70-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 68-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kösz. Amendment 67. 67-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 73-as, megnyitom a szavazást. Mennyit, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es és a 76-as két egyforma módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 77-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 80-as szóval népszerinti szavazás, az EKL frakció kérésére megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas kompromisszós módosító. A néppárt kérte, hogy név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 88-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 90-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 93-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 96-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 98-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 113-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 116-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 133-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as az előadó módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 140-es. Elnézést. 138, 140-es, 142-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 139-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 141-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 144-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 146-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 148-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 149, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 200-as módosító, ami a 151-essel azonos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 153-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. El, elutasítottuk. es kompromisszumos módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 182-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 183-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 184-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 186-os, megnyitom a szavazást. os megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 186-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 196-os, 197-es, 198-as egyforma, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 199-es, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 201-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 27-es módosító, megnyitom a szavazást. Nem. Elnézést. 202-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig szavazunk. Elnézést. A módosított szövegtől szavazunk. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. sikerült megnyitni. Még mindig meg van nyitva. Mindenki szavazott, kollégák? Még egy pillanat. Rendben. Pillanat. A 291-es, ezt akarom ellenőrizni, a 8. oldalon 291-es, hogy ezt elutasítottuk-e. We didn't vote on 291. Nem szavaztunk a 291-esről. Kollégák, nem akarom, hogy veszélybe kerüljön az egész szöveg, ezért vissza kell, hogy térjünk a 291-esre. Csak, hogy biztosan jól járjunk el. Kérek mindenkit, hogy lapozom vissza, vissza a 291-es módosítóhoz, mert erről nem szavaztunk. Név szerinti szavazás. Néppárt kérte, nem szavaztunk erről, és ez részenkénti szavazás. Első rész. Colleagues, we definitely didn't. It is not... A kollégák, biztos, hogy biztos, hogy nem szavaztunk erről, nincs feljegyezve, úgyhogy most kell, hogy szavazzunk róla. Yep, okay. First of all, is everyone agree? kérdezem, hogy egyetérte mindenki azzal, hogy erről nem szavaztunk. Rendben, akkor szavazzunk. Mindenki visszalapozott? 8. oldal az én szavazólistámon 291-es módosító. Yeah. Yeah. Okay, so it's the first part of 291-es első részéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Elnézést, kollégák. Okay, colleagues, the vote on the text is modified. Akkor a módosított szövegről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Has everyone voted? Mindenki szavazott? No, no, there's another vote. Nem, ez egy másik szavazás. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 41 mellette, 4 ellene, 10 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, de várjanak. And also, colleagues, we have the vote on kollégák, a tárgyalások megnyitásáról is kell szavaznunk, a mandátumról, a tárgyalócsapat összetételéről is. A, megnyitom a szavazást a 73-as cikk szabálya alapján. Még egy kis türelmet kérek. Nyitva tartom a szavazást. Azok a kollégák, akik már elindultak kifelé, azok vissza tudják tenni a kártyájukat a szavazógépbe. Diaz de Mera úr. Önnélkül nem tudunk szavazni. Mindenki szavazott. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk 47 mellette, 5 ellene 4 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Now you can leave. Most már mehetnek. So colleagues, we have one other item. Kollégák, még egy napirendi pontunk van. Kérem, hogy aki elhagyja a termet. Kollégák, előadó szeretne valamit mondani. Kollégák, az előadó szeretne valamit mondani. Csak szerettem volna köszönetet mondani minden árnyék előadónak. Nagyon jó tárgyalásokat folytatunk, köszönöm. Az előadó megköszönte a együttműködő kollégáknak a munkát, az árnyék előadóknak megköszönte a munkát, köszönöm. Uh, Kedves kollégák, még egy napi rendi pontunk van. Aki kimegy a teremből, azt kérem ezt csöndesen tegye meg. you. colleagues, um, can we move to points? Kedves kollégák, térjünk át a hatos napi rendi pontra. Colleagues, um, we move... Kollégák, hatos napi rendi pont, külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az elkötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása, Grúzia. Ez a, most tárgyaljuk meg a jelentéstervezetet Maria Gabriel előadóval. Elnézést a zavargásért és a hangzavarért, elnézést, hogy a, ezt a jelentést most arra kellett betennünk a napirendre. Magyarázatként, Maria, ha megengedi, ez a napirendi pont egy jogalkotási javaslata foglalkozik. 539 2001-es EK rendelet módosításáról van szó. Grúzia számára vízumentességet ad, de csak olyan személyek számára, akiknek biometrikus útlevele van. Április 25-én a bizottság benyújtotta a javaslatát a bizottságunknak. Kedves kollégák, egy kicsi zaj az jó, de hogyha ez zavarja a vitát, az probléma. Egy vízummentességi folyamatról van szó, eljárásról van szó, ez egy fontos kérdés. Kollégák, köszönöm. Április 25-én a bizottság, a szakbizottságunknak benyújtotta a javaslatát az, hogy Grúzia Grúzia képviselői is jelen voltak ezen az ülésen, ez a második EU-Grúzia parlamenti társadalási bizottsági ülés volt, néhány kollégánk is jelen volt. A javaslat, ez hosszú folyamat eredménye, az Európai Unió és Grúzia víza mentességi párbeszédek júniusban indult 2012-ben. A bizottság elfogadott egy vízumliberalizációs akciós tervet, és Grúzia teljesített a VLAP elméletei vagy elvei szabályai alapján. A negyedik előrehadási jelentés megalapította, hogy a szükséges előrelépés megtörtént, és az értékelés alapján a bizottság benyújtotta a normál jogalkotási folyamat keretében ezt a javaslatot. Más témák miatt is fontos ez a téma, kedves kollégák, mert a vízum liberalizáció ugye több ország esetében folyamatban van. Ezért először is átadom a szót Gabriel asszonynak, ő az előadó ebben a témában. Grúzia esetében ezt követően felszólalhatnak az árnyék előadók és a többi képviselő, aki szót kér. Gabriel asszony, öné a szó. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm az Európai Unió és Grúzia közötti vízumliberálási munkálatokat. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy mi volt tulajdonképpen a javaslatnak a lényege. Először a párbeszéd a vízumrendszer liberalizálásáról 2012. júniusában kezdődött meg, és ez egy tervet, tervezet adott az Európai Unió tagállamaiban a rövid tartózkodási időszakra azon grúziai számokra, akiknek biometrikus útlevelük van. Tehát első lépésben is fontos, hogy csak olyan állampolgárokról van szó, akiknek biometrikus útlevelük van. Nem szeretnék részletesen visszatérni, de szeretném hangsúlyozni, hogy 2013 és 2015. december 18-án négy jelentést készített a bizottság, amiben a javaslatát megtette. Szeretném megjelezni, hogy Grúzia nem csak elfogadta az összes reformot, amik az ütemtervhez voltak szükségesek, de az ott a grúziai hatóságok még túl is mentek a minimális követelményeken, és jogalkotási kezdeményezéseket tettek a legutóbbi Európai Bizottsági Javaslatot követően. Tehát azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos, és ezért gratulálni kell nekik, és nagyon pozitív jel jelzést ad ez a hatóságok részéről. A másik fontos dolog a vízumrendszer liberalizálása egy szoros közeledést jelent az Európai Unió és Grúzia között, és lehetővé teszi, hogy ennek közvetlen előnyei legyenek az európai és a grúziai állampolgárok számára. Valamennyien tudjuk, hogy Grúzia stratégiai partner az Európai Unió számára az európai szomszédsági politika keretében, és különösen a kereti partnerség keretén belül. Ma ö, ö, valami, egy további dolog, hogy júni, július 4-én vagyunk, már hangsúlyozhatjuk, a Grúzia és a, az Unió közötti társulási szerződés az ö, július 1-ével hatályba lépett, tehát most egy ratifikációs folyamat lezárult, és a társulásnak része a fokozatos közeledési politika az Grúzia és az Európai Unió között. Ez lehetővé teszi, hogy közösen konkrét intézkedésekkel meghatározzuk a gazdasági integrációt és a közeledést. Nagyon fontos emlékeztetni arra is, hogy a vízummentesség elsősorban az állampolgárokat jó. Ne feledjük el az állampolgárokat, amikor a vízumról veszünk. Az Európai Unió állampolgárai már így is vízummentesek, amikor Grúziába utaznak. Most ez szükségesé teszi, hogy mi is Európai Unióként tegyük lehetővé a vízummentességet, és mélyítsük el a kapcsolatokat, kulturális kapcsolatokat a, két, a népek között. Ez egy konkrét eredmény, amit várnak az állampolgárok tőlünk, tehát ez egy nagyon jelentős eszköz, konkrét eszköz amivel a gazdasági, kulturális kapcsolatainkat erősíthetjük, és a politikai párbészetet is különböző kérdésekről, ideértve az alapjogokat és a ö, szabadságjogokat is. Harmadik elem, ami lehetővé tette a javaslatok megtételét, ezek olyan kritériumok, amelyek betartásra kerültek, a hatóságok még túl is teljesítették a minimum követelményeket, és mi magunk is eh, folyamatosan elmondtuk a véleményünket, és a továbbiakban is megerősítjük a párbeszédet, és nyomon fogjuk követni, hogy mi lesz tovább. Tehát fontos, hogy az alapreformokat, kulcsreformokat támogassuk, a demokráciát, az emberi jogokat, volt egy akciótervünk, ami lehetővé tette, hogy a politikai intézményi helyzetet megfelelően felmérjük és stabilnak ítéljük, de az akcióterv az egy jó eszköz arra is, hogy különböző reformokat előmozdítson, például az igazságszolgáltatás és a belügyi területen. A vízummentesség ösztönözheti a nyílt, kiegyensúlyozott, konstruktív véleménycserét is a az éves párbeszéd keretében, amit Grúzia és az, az Európai Unió az emberi jogokról, emberi jogokról folytat. Szeretnék még visszatérni néhány számadatra is amelyeket megvitattunk, amikor az anyagomat készítettem. Nagyon jól tudjuk, hogy a mobilitás nekünk nagyon fontos. Mobilitás tekintetében fontos figyelembe venni, hogy a biztonság és a bevándorlás mit jelent. 302 kérelem volt a vízum elutasítása, stabil maradt 2015 folyamán, 2014-ben az Eurostat szerint az unió külső határain elutasított belépési kérelmek 60%-kal csökkent, és 2015 pedig 51 nehány százalékkal. Ez fontos, hogy a migráció elemzési rendszer megvalósuljon, és a hatékonyságát biztosítsuk. Mert ennek az a célja, hogy globális szinten kezeljük a bevándorlást, és a veszélyeket is felmérjük. Ez tud nagyon mindenkinek szívügye. Szeretnék még szólni az információs kampányokról, amit a grúziai hatóságok valósítottak meg, és ez fogja lehetővé tenni, hogy nagyon pontos tájékoztatást kapja, és kapjanak az állampolgárok a vízummentes utazással járó kötelezettségekről és lehetőségekről. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ez a pedig az Európollal megkötött megállapodás, ezért is gratulálni kellene, ez egy nagyon pozitív jelzés, ez is nagyon nagy mértékben hozzájárulhat a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez. Tehát végezetül szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy a szakbizottság tagjainak, a Libe bizottságnak javaslom, hogy az Európai Bizottságnak a javaslatát támogassuk. Úgy gondolom, hogy egyfelől kezdettől fogva nagyon világos volt a módszerünk, a kritériumok, ha teljesültek, akkor egyéni és érdem alapján, ugye láttuk, hogy Grúzia milyen erőfeszítéseket tett, akkor e, véleményt mondunk, és figyelembe vesszük azt is, hogy ez egy folyamat, tehát még vannak reformok, amiket meg kell valósítani, ezek meg lesznek, csak, és megvannak ehhez is az eszközei. Azt mondanám, hogy ami Grúziában történik, az számunkra fontos, a biztonság, a stabilitás, ennek az országnak a felvirágzása az Európai Uniót is érinti. Éppen ezért kölcsönös érdekünk, hogy szorosan együttműködjünk, és minden lehetséges eszközzel segítsük Grúziának a közeledését az Európai Unióhoz. Adjunk egy erős, határozott jelet a grúziai állampolgároknak, hogy ö, ö, ugyanolyan meggyőződéssel tudjanak menni az úton, mint ahogy tették ezt eddig. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. Gabriel. Köszönöm szépen, Gabriel asszony. Néhány árnyék előadó jelen van, illetve több más kollega is részt vett a e, vízum liberalizációs munkában. Tanya Fajonnak adnám meg először szót. Tessék, Tanya, köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm szépen Mariának is a munkáját. El kell, hogy mondjam, hogy e, szerintem rendkívül fontos, hogy a vízumliberalizációs folyamat e, fennmaradjon és hiteles maradjon. Nyilván nagyon fontos a gazdasági és politikai együttműködés, ugyanakkor az emberek közötti kapcsolatok is teljes mértékben támogatom a megközelítést, és gratulálok a grúz hatóságoknak az erőfeszítéseikhez. Fel kell ismerni, és el kell ismerni, amikor előrelépés történik, és a kritériumokat teljesítik a vízummentességgel több nyugat-balkáni ország vonatkozásában foglalkoztam. Ez a legkézzelfoghatóbb dolog, amit érzékelnek az emberek, és nyilván minden egyes országot a saját érdemei alapján kell megítélni. Amikor a kritériumok teljesülnek, akkor ígéretünket be kell tartani így alakulhat ki a fenntartható vízummentességi politika. Grúzia, Koszovó, Ukrajna, Törökország vonatkozásában is erről van szó. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem politikai alkura, hanem objektív kritériumokon, benchmarkokon alapuló érdemek szerinti megközelítésre van szükség. Grúziát Georgiát támogatnunk kell a vízummentességgel is. Köszönöm szépen. Elnök úr, Natalie Grisbeck a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is ö, szeretném a frakcióm támogatásáról biztosítani, a liberális frakció támogatásáról ezt a jelentéstervezetet, amelyet Maria Gabriel asszony kiválóan ismertetett, és pontosan illeszkedik az elképzeléseinkhez. Georgia, Grúzia, minden követelménynek eleget tett, és most már a vízum liberalizáció hasznát húzhatja. Nagyon fontos, hogy meg is valósuljon ez. Néhány észrevételt tennék, csak futólag a grúz hatóságok jó szándéka hangsúlyozandó, nagyon pozitív volt a hozzáállásuk, új jogszabályokat is hoztak, azon túlmenően, mint amit kértünk tőlük, és ez nagyon dicséretes. Maria Gabriel is említette, hogy egy folyamat része ez, talán annyit tennék hozzá ehhez a frakcióm nevében, hogy ezek a reformok, amelyek a reformterv keretében valósultak meg, jól mutatják az ország szándékait, nem szabad, hogy átmenetiek legyenek, tartósá kell tenni, konszolidálni kell ezeket a reformokat, igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, kisebbségek jogai, stb az előttem szólókhoz csatlakozva én is hangsúlyozom, hogy Grúzia, Georgia, kulcsfontosságú partner, ennek konkrét megnyilvánulása is van, illetve a szomszédság politikában stratégiai ország, különösen a keleti irányban. És nagyon fontos, hogy az Európai Unió és a délkaukázusi országok kapcsolatai elmélyüljenek. Ez az ő számukra, de különösen a számunkra nagyon fontos. Néhány szóban még annyit mondanék, hogy teljes mértékben támogatjuk ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönet, Natali, Valero képviselő. Köszönöm, elnök úr. Már szinte minden elhangzott, amit el lehetett mondani, azért, hogy igazoljuk azt, hogy miért kell a vízum nélküli rendszert, a vízummentességet megadni Grúzia számára. Fontos a, fontosak a pozitív fejlemények, amiket látunk Grúziában. Teljesen őszintén semmilyen ellenvetésünk nincs a javaslattal kapcsolatban. Egy kis aggály, amit azért ki szeretnék fejezni, az ahhoz kapcsolódik, hogy fölmerült, hogy a vízummentességet összekapcsoljuk a felfüggesztési mechanizmussal. Reméljük, hogy ez nem fog bekövetkezni. Minden esetre nagyon pozitívnak tartjuk és támogatjuk a vízummentességet Grúzia számára. Elnök, köszönöm, Boni úr. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Mária Gabrielnek, az előadónak és az összes árnyék előadónak a kiváló jelentésért. Fontos, hogy egyetemi jelzést adjunk a grúziai állampolgároknak a tekintetben, hogy a vízum mentességen dolgozunk. A hatóságok teljesítették a feltételeket, mindegyik feltételt, fontos az új Europol megállapodás is. Grúziában egyetemben látszik, hogy a mentesség előnyös lesz. Támogatnunk kell ezt a javaslatot, meg kell adnunk ezt a fontos jelzést a grúz állampolgárok számára. Köszönöm, Bonnyi úr. Maria Krisztin Verzsia végül. Maria Krisztin. Rövid leszek, minden elhangzott már. Én is szeretnék gratulálni a vízumliberalizáláshoz a frakcióm általában támogatja a vízum liberalizációt, és konkrétan a szomszédos országokkal kapcsolatban mindenképpen, a, és ez a kölcsönösségi elvet is szeretném hangsúlyozni, hiszen teljesen normális az ilyenfajta kapcsolatokban, hogyha nekünk vízummentességünk van egy ország esetében, akkor mi is ezt megadjuk Törökország is fölmerül a tekintetben. Örülök annak és gratulálok ahhoz, amilyen előrelépések történtek Grúzia tekintetében, bevándorlási kérdésekben, menekültjog témájában és az állampolgárság megadása témájában is. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni a mostani időszakban. Köszönöm szépen. Igen, nagyra értékelem, és a Strasburgi szavazások végén fog erre majd sor kerülni. Gabriel asszony szeretne még valamit szólni? Nem, akkor módosítok beadásának a határideje július 14-e, 12 óra. Igen, köszönetet akart mondani. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy köszönet minden árnyék előadóknak, kollégáknak, akik hozzászóltak. Egyetemű volt a mai vélemény is, követjük a folyamat szabályos útját, és reméljük, hogy tényleg a partnerség így előre tud lépni. Köszönöm. Kollégák, egyebek, nincs senkinek a részéről egyéb felvetendő. Következő szakbizottsági ülés július 7-e, 11-e, 12-e, Strasbourg, Brüsszel, Brüsszel. Koordinátori ülésünk van most akik nem vesznek részt a koordinátor ülésen, azokat a kollégákat megkérem, hogy távozzanak.